Doamnelor și domnilor, declar ședința Comisiei PETI deschisă. Köszönöm, megnyitom. E- megnyitom a mai PETI ülést. Hölgyeim és uraim, tehát szeretném megnyitni ezt az ülést a Petíciós Bizottság nevében. Üdvözlök mindenkit. Valesza kollégánkat is. Macóni asszony elnézést kér, egy óra hosszát távol marad, és a holnapi nap egy részéből is részben távol fogja tartani magát. Egy változás van a napirend tervezethez képest, a nyolcas napirendi pontot halasztjuk a delegáció tagjai nevében, és hogyha a delegáció tagjainak kérésére, és hogyha e, nincs kifogásuk, akkor az ötös napirendi pontot is kicsit későbbre vesszük a mai nap folyamán, mint ahogy az sorrend szerűen jönne. A petíció benyújtója a kilences napirendnél napi rendnél lesz jelen, tehát a BirdLife egyik képviselője, a 14-esnél lesz majd jelen a petíció benyújtója, a, amely a, a 15-ös, a 161 per 2006-os petíció benyújtója, Dan Brennan úr, és az írhatóságok is elküldik képviselőjüket, ami a 16-os módosító, 16-os petíciót, napirendi pontot illeti, ez a 798 per 2004, illetve a bulgáriai madárvadászatokkal kapcsolatos petíció, a 1518 per 2008-as számú, illetve a bálna termékekkel kapcsolatos petíció benyújtói lesznek jelen. Most pedig akkor a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtásáról fogunk beszélni. Csuntis úr az előadója ennek a témának. Az Európai Bizottság részéről Gasparometti úr vesznek részt az ülés, vesz részt az ülésem. Először is Suntis úrnak adom meg a szót, aki ismerteti a véleményt. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή είμαι καινούριο στην Επιτροπή, πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσο χρόνο... Köszönöm szépen elnök úr. Kérem, mondja meg, hogy mennyi időm van arra, hogy bemutassam a véleményt, annak érdekében, hogy ne húzzam túl az időt. Mennyi időm lesz? Domnule raportor, as much as you like. Annyi ideje van, amennyit akar. Plenary, so as as Nem a plenárison vagyunk, úgyhogy annyit beszélhet, amennyit szeretne. Jó. <laughs> Nincs bekapcsolva a mikrofon. Nos, mindannyian hozzászoktunk, hogy a plenárison csak másfél percig beszélhetünk, úgyhogy megpróbálok most is rövid lenni. Annak érdekében, hogy a vitában is előrelépjünk, és hogy a programhoz is tartani tudjuk magunkat. Nagy örömmel láttam neki a munkának a véleménytervezet kapcsán. A legutóbbi Strasburgi ülésünkön elfogadtuk az állásfoglalást a vízügyi világfórum kapcsán, erre szeretnék emlékeztetni. Szeretném kidomborítani azt, hogy ebben a dokumentumban benne áll, hogy a víz és a vízhez való hozzáférés egy alapvető jog, Elfogadtuk azt is a szöveg révén, hogy a víz nem lehet egy olyan közjó, amely nyereségtermelést szolgál, és mindannyiunk számára a víz és a levegő egy közjó, mindannyiunk számára fontos erőforrások ezek, és ezért meg kell őriznünk a levegőt és a vizet. A közös gazdálkodás elengedhetetlen a környezet védelme szempontjából, valamint az egészségvédelem szempontjából is. Mondom ezt azért is, mert Ugyanezek a megfogalmazások előfordulnak az írásos dokumentumokban, amelyeket mindannyian megkaptak. A víz mindazonáltal nagyon fontos az éghajlat szempontjából a világot és az éghajlatot nem tudjuk elképzelni a vízkörforgás meg, megfelelő működése nélkül. A víz egy közjó, azonban nincs mindig megfelelő mennyiségben, illetve minőségben ott mindenütt, ahol ez elvárható volna. Éppen ezért a megtárgyalandó kérdés egyrészt a víz minősége, másrészt pedig a vízhez való hozzáférés. A bevezető megjegyzéseket követően, illetve az első együttműködést követően az árnyék jelentéstevőkkel úgy tűnik nagyon sok a petíció, amely ezt a kérdéskört érinti, érint, és szinte minden tagállamot érint ez a kérdés. A vízügyi keretirányelv szabályozza a vízgazdálkodás kérdését, azt, hogy mennyi víz áll rendelkezésre, ugyanakkor azonban a víz minőség is egy fontos szempont. A vízrendszerek védelme az Európai Unióban szintén említésre kerül a szövegben, különböző intézkedésekről is szótejt a szöveg, amelyeket különböző határidőkön belül foganatosítani kell. Tudjuk tehát, hogy mely intézkedésekre van szükség, milyen időkereten belül, annak érdekében, hogy a víz jó, vizek jó állapotát szavatolni tudjuk 2015-ig. Öt problémáról szeretnék beszélni. Ezeket szeretném kiemelni, követem egyébként az írásos dokumentum sorrendjét. Az egyik fontos kérdés tehát az irányelv megvalósulása a tagállamokban, másodszor az elegendő víz, a harmadik kérdés a vízszennyezés, a negyedik a ütközés más európai politikákkal, és az a tény, hogy be kellene építeni a vízpolitikát a más politikaterületekbe, és az utolsó pont pedig a polgárok részvétele a döntéshozatalban. A kérdés tehát, hogyan tudjuk a polgárok részvételét biztosítani a vízpolitika kialakításában először is, az irányelv végrehajtása a tagállamokban. Ez az első pont. Úgy látjuk, a tagállamokban a végrehajtás megtörtént, de vannak olyan tagállamok, ahol későn végezték el a végrehajtást, és van egyfajta fokozatosság is, ami a tagállamokat illeti. A vizek ökológiai állapota nagyban összefügg a célkitűzésekkel, azok megvalósulásával. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy volt nem régiben egy Euro Workshop, egy munkacsoport, amelyet az ENVI szakbizottság hozott létre. A munkacsoporton belül a bizottság képviselője világosan kimondta a következőket. A vízügy és vízpolitika célkitűzéseit nem sikerül elérni a megfelelő határidőkön belül. Éppen ezért szeretnünk egy módosító indítványt benyújtani arra vonatkozóan, hogy felhívjuk a figyelmet a határidők betartásának fontosságára. Bár az első benyomás sajnos az, hogy ezt nem sikerül majd kiemelni a szövegben. A következő pont a megfelelő mennyiségű víz kérdése. Európában vannak olyan régiók, olyan térségek, ahol kritikussá vált a helyzet. Amikor vízhiányról beszélünk, természetesen elsősorban Európa déli részeire gondolunk, de Európa északi régióiban is vannak nehézségek. Többek között azért, mert egyre több vizet használnak fel Belgiumban, Csehországban és Lengyelországban, és Észak-Olaszországban állnak fel gondok az adatok alapján. Előfordul, hogy bizonyos régiókban, bizonyos tagállamokban, így Olaszországban, Spanyolországban, Cipruson és Máltán állandóan vízhiányjal küzdködnek az emberek, állandó jelleggel. De egy helyes vízgazdálkodás természetesen az egész Európai Unióra kell, hogy vonatkozzon. És ezen a téren a politikának figyelembe kell vennie a vízhiány és az aszályok kérdését is. A következő pont, amelyet említettem, a vízszennyezés. A városi területeken lehet tapasztalni főként hiányosságokat, különböző gyógyszermaradványok, más szennyező anyagok kerülnek a vízbe, különböző szennyező forrásokról beszélhetünk. Az Európai Bizottságtól azt követeljük, hogy a szennyvíz tisztítással foglalkozzon behatóbban, és a tagállamokat késztesse intézkedésekre, cselekvésre ezen a téren. Nagyon nagy aggodalmaim vannak, és ez a véleményben is megnyilvánul, amiatt, hogy az Európai Bizottság csak 15 vegyszert sorakoztat fel, 2000 potenciálisan veszélyes, felügyelendő és ellenőrizzendő anyag listájából. Tehát csak 15-öt szerepeltek. Ez is egy nagyon fontos kérdés, és az utolsó elem, amelyet az imént említettem, ez mindig konfliktusok potenciáját rejti. Ütköznek egymással sokszor a különböző szakpolitikák, így a vidékfejlesztés, a városfejlesztés és a mezőgazdaság általában szemben áll a vízgazdálkodás célkitűzéseivel ezen a térén. Ez egy alapvető dilemma ökológia, ökonómiával szemben, tehát környezetvédelem és gazdaság szembenállásáról van szó. Ezt mi azonban így nem szeretnénk ilyen módon megfogalmazni. Úgy gondoljuk, hogy egy egyensúly megteremtésére van szükség, a vízvédelem és a gazdasági kérdések, szempontok között. Ami az energiát illeti, a jelenlegi konvenciális energia, konvencionális energiahordozók igen sok vizet használnak fel, illetve nagy mennyiségű víz felhasználását teszik szükségessé. Az Európában található vizek 43%-át érinti az energiatermelés kérdése. Mindenképpen szükség van a megújuló energiaforrásokra, hiszen ezek is kevesebb vizet pazarolnak el, ez is fontos elemét képezi ennek a kérdéskörnek. Talán ezt is egy módosító révén lehetne a szövegbe ágyazni. A mezőgazdaságra is kitér a szöveg, továbbá a különböző vízforrásokról is beszél, és a különböző gyógyszer maradványok révén történő szennyezésről is. Különböző növényvédőszerek által történő szennyezésről is, Továbbá konkrétabb kritériumok megfogalmazására van szüksége, és javasolnám, hogy egy módosító indítványt nyújtsunk be arra vonatkozóan, hogy az ipari szennyvíz és más szennyvízeket megfelelően tisztítsanak meg, szűrjenek meg, és tegyék lehetővé ezek újra felhasználását. És Mindezt összefüggésbe kell hoznunk az ötödik ponttal, amelyről beszéltem, az európai polgároknak valamilyen módon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek ezen politika, szakpolitika meghatározásában, kialakításában. Sokszor nincsenek átfogó információink arról, hogy milyen tervekkel rendelkeznek, mit terveznek helyi szinten vagy regionális szinten. Nem tudunk arról semmi konkrétat, hogy milyen vízigényesek a különböző intézkedések. Zárásképpen azt gondolom az Európai Bizottságtól követelnünk kellene, hogy aktívabban, aktívabb szerepvállalást tegyen lehetővé a polgárok számára, különösen ami a víztakarékosság kultúrájának kialakítását illeti. Fontos itt a polgárok szerepvállalásának növelése és az aktív polgári szerepvállalás. Ennyit szerettem volna elmondani, természetesen készen állunk az együttműködésre, várjuk a módosítókat, és köszönöm szépen, elnök asszony! Vă mulțumesc, domnule Ciuntis, pentru această prezentare de... Köszönöm, Ciuntis úr, ezt, az, ezt a részletes előadást. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Marco Gasparinetti, a képviselője az Európai Bizottságnak, övé a szó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a raportőrnek a e, munkáját. A bizottság üdvözli ezt a véleménytervezetet, e, és e, az ajánlások minőségével is elégedettek vagyunk. Egyetértünk a raportőrrel abban, amit az öt legfontosabb témáról mondott, és azzal is egyetértünk, hogy a vízkeret irányelv végrehajtására kell jobban odafigyelni, mert egyenletlen a végrehajtása. Az Európai Bizottság az év végéig kell, hogy jelentsen az Európai Parlamentnek. A második végrehajtási irányelv, a második végrehajtási jelentés várható majd az év végéig, és ez eh, majd lehetőséget biztosít az Európai Parlament számára, hogy eh, további észrevételeket eh, tegyen. Ami a 2015-ig szóló környezetvédelmi célkitűzések megvalósulását illeti. Nos, nagyon egyenletlen a helyzet. Ez az, azzal magyarázható, hogy a levegőminőségről szóló irányelv nagyon eltér, nagyon más, mint a vízkeret irányelv. Nézzük akkor ezt a nagy különbséget a két irányelv között, amely sok petícióra és panaszra ad okot a levegő minőségi irányelvvel kapcsolatban csak akkor lehet kitolni a határidőket és derogációkat adni, hogyha az Európai Bizottság ebbe beleegyezik. Tehát ott a levegő minőség határértékeivel kapcsolatban egy ex ante értékelés és engedélyezés van az Európai Bizottság részéről, és az Európai Bizottság nagyon szigorú, vonakodik ilyen engedményeket tenni a tagállamoknak. Míg a minőségi irányelvnél fordított a helyzet, mindjárt el is mondom, hogy miről van szó, a tagállamok ott bátran halaszthatják a célkitűzések megvalósításának határidejét. 2015 az irányelvi határidő, de a folyómeder kezelési tervekben a tagállamok 2020-at, 2021-et határoznak meg határidőként, vagy annál is távolabbi időpontot. Ez nyilvánvalóan nem örömteli dolog. Nyilván felmérni az összes folyó vízgyűjtőjére vonatkozó anyagot nagy munka, és azt reméljük, hogy ez az értékelés az év végéig befejeződik, amikor is önök megkapják a második időszakos jelentést. A második dologgal kapcsolatban nincs hozzáfűzni valóm, tehát a mennyiségi témákkal kapcsolatban. Ami a minőségi témát illeti visszanyezés ügyben, a raportőr máshogy látja az Európai Bizottság munkáját, mint például én. Itt arra gondolok, hogy a különböző vegyi anyagokról szóló irányelvet ő úgy értelmezi, hogy 15 anyagot, vegyi anyagot neveztek prioritásos vegyi anyagnak. Ezek Eh, ez a 15 azért lett megnevezve, mert eh, ez minden tagállamra jellemző, ezeknek az anyagoknak a jelenléte. Ugyanakkor elvárjuk a tagállamoktól azt is, hogy vegyék fel a saját prioritásos anyagjaik listájára azokat a az anyagokat, amelyek az ő tagállamaikban jellemzően előfordulnak. Tehát ezek a listák kiegészíthetőek. Ami a mainstreaminget és a az Európai Unió vízpolitikájának figyelembevételét illeti az összes többi Európai Uniós politikai szakterületen, például az energetika vagy a mezőgazdaság területén, ezzel nagyon is egyetértek. Ami a részvételt illeti, a 14-es cikk előírja a tagállamoknak, hogy a közmeghallgatásokat tartsanak, illetve egyéb módon bevonják a közvéleményt a végrehajtásba. Itt emlékeztetnék arra, hogy a blueprinttel kapcsolatban egy nyilvános konzultációt indítottunk két nappal ezelőtt, és a az egyének, illetve nem kormányzati szervezetek kommentálhatják ezt a blueprintet. Remélem van még időm, bár megpróbálom összeszedni a gondolataimat. E, egyetértek e, a raportőrrel a 4-es, 7-es e, és 8-as bekezdéssel kapcsolatban is. Mi egy kicsit aggódunk amiatt, hogy a véleménytervezetben az Európai Bizottságot keményebb vizsgálódásra, vagy határozottabb vizsgálódásra szólítaná fel a képviselő úr, és arra is felszólítja az Európai Bizottságot, hogy ne legyen passzív, és ne adjon engedményeket. Én ezzel azért vitába szállnék, mert szerintem nem adunk engedményeket, és nem vagyunk passzívak eh, a vizek eh, minőségének témájában. Eh, ezt különböző számokkal, adatokkal tudnám igazolni. A kötelességszegési eljárások száma jelentős. Önök is tudják, hogy környezetvédelmi jellegű bírósági fellépések száma az jelentős. 2010-ben, 2011-ben a környezetvédelmi témákon belül pedig a vízes ügyek voltak az egyik legnagyobb kategória. Tehát az összes környezetvédelmi kötelességszegési eljárás esetében 31 volt a 2010-es vízminőségi fellépés, még a 2011-es adatok 925 kötelességszegési eljárás közül 25% volt vízminőséggel kapcsolatos, tehát nem gondolom, hogy nagyon passzívak lennénk. Köszönöm szépen. Mulțumesc Comisiei pentru această... Köszönöm az Európai Bizottságnak ezt az előadást. Most először látjuk ezt az anyagot. A kollégáknak adom meg a szót, hogy szóljanak hozzá. Oké, asszony kap először. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ma Dánul fogok beszélni. Először is Köszönöm a véleményt. Egyetértünk majdnem mindenben. Azt megértem, hogy a bizottságnak egy kicsit fájdalmas a kritika, az arra vonatkozó kritika, hogy passzívak. Nem, a bizottság nem passzív, de azt meg kell mondjuk, hogy a tagállamok viszont teljesen közömbösek, nem tesznek semmit. Lehet, hogy a bizottság aktív, de semmi nem történik. És ezért jó lenne, hogyha kicsit aktívabban, kicsit hevesebben kezelnénk ezt a problémát, hiszen ez nagy probléma és olyan probléma, ami a jövőben csak növekedni fog. A vízhiánya kapcsolatos problémák csak most kezdődnek E, gyakorlatilag az egész világban tapasztaljuk ezt a válságot, és hogyha a e, szennyeződés, a vízforrások szennyeződése és a rettenetes vízpazarlás ellen nem teszünk semmit, akkor baj lesz. Hát hogy lehet az, hogy még mindig megengedjük azt, hogy minden WC 25 liter vizet öblítsen, amikor az ember egy icipicit pisil. 10 tiszta vizet használunk erre, és, és, és, és így pazaroljuk a vizet. Dániában azt mondják, van egy automosó, amely négy liter vizet tud használni egy egész autó meg, megmosásához. Na, hogyha valaki ezt ki tudja fejleszteni, akkor azt, azt mondhatjuk, hogy ez nem csak a víz megtakarításának zseniális módja, hanem igenis egy olyan know-how, amit meg kell osztanunk, és amit aztán, amit aztán befektetésekkel kell használnunk. Ezzel mindenki csak nyerne. Tehát a bizottság a, a, a arra kell, hogy nyomást gyakoroljon, hogy a megfelelő eszközöket használjuk, hogy a megfelelő befektetéseket megtegyük. Tehát, hogy ne csak terhet és problémát lássunk mindenben, hanem lehetőséget is. Rengeteg lehetőségünk van arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, és elérjük azt, hogy megfelelő mennyiségű víz legyen. Mindjárt befejezem csak még hadd mondjak valamit a vegyi anyagokról. Én árnyék jelentéstevő voltam a korábbi időszakban, amikor volt egy al irányelv a felszíni vizekről. És ott is az szerepelt, hogy a bizottság igazán engedékeny volt, hiszen eltűrte a mezőgazdaság növényvédőszerekkel való szennyezését. És látjuk Dániában is, de valószínűleg más országokban is, hogy micsoda drámai módon emelkedett meg a növényvédőszerek használata, és az a mennyiség, amely ebből a talajvízbe szivárog. De hát nálunk a talajvíz szent, azt tisztítás nélkül megihatjuk. Hát azt kell, azt kell megkövetelnünk, hogy ezt a tiszta vizet elérhessük, nem a tisztított vizet, hiszen a tisztító víz, tisztított víznél úgy van, hogy ott vannak határértékek, és akkor az ember hirtelen azt mondhatja, hogy hát ebből talán több lehet, mert az nem olyan veszélyes, és aztán végül mi, mi lesz a vége mindennek. Tehát az a fontos, hogy a talajvizet védjük, és a talajvíz tisztaságát megőrizzük. Tudom, hogy a bizottság nagyon sokat tesz, és a tagállamok viszont úgy állnak mindehez, hogy a, több tagállam, a többi tagállam nem tesz semmit, akkor mi sem teszünk semmit. Nálunk is az van, hogyha Németországban ezt megengedik, akkor Dániában is meg lehet engedni. És pontosan ez a legveszélyesebb, hiszen hogyha ezt a stratégiát kezdjük el gyakorolni, akkor olyan országok is elkezdik majd ezt gyakorolni, ahol a készletek sokkal szegényebbek tehát egyetértek abban a vélemény megírójával, hogy valóban a bizottságnak kicsit aktívabban kell betartatni a víz keretirányelv rendelkezéseit. Köszönöm. Vă mulțumim, doamna Ocan, pentru această prezentare. Köszönöm, Hauker asszony. Szalavrakos úr kap szót. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék a magam részéről gratulálni a jelentéstevőnek az ellen, a véleménytervezethez, és talán felvázolhatom a saját prioritásaimat és ami Európa jövőjét, illetve a bolygónk jövőjét illeti. A szegénység elleni harc, és a társadalmi kirekesztés elleni harc először is másodszor, a környezetvédelme. Természetesen a környezetvédelembe ágyazandó be a vízvédelem kérdése, és harmadszor demográfia és különböző demográfiai változások úgy, és migrációs hullámok. Úgy gondolom ez az a három nagy terület, amelyel elsősorban foglalkoznunk kell. Fontos, hogy ne csak a saját berkeinken belül hangoztassuk mindennek a fontosságát, és egymást próbáljuk meggyőzni, hanem valóban változtassunk a dolgokon. Úgy gondolom, ez a jelentés nagyon jól közelít a víz és a vizek témájához, mint közjó témájához. A magam részéről szeretném elmondani azt, hogy úgy gondolom, részletesebb leírása lenne szükség a vizek védelmét illetően, részletesebb kritériumokra van szükség annak érdekében, hogy valóban sikerüljön kapcsolatot teremtenünk a vízvédelem és a városi szennyvíz kezelésének kérdésköre között. A vizeket nagy mértékben szennyezik, ezek a szennyvizek, és ez veszélyt jelent. Összességében tehát jónak tartom a szöveget, de örülnék, hogyha sikerülne intenzívebben, intenzívebb munkát végeznünk, annak érdekében, hogy kitekintsünk az elkövetkezendő 5 vagy 10 évre is. Sokan beszélnek arról, hogy a következő háborúk már a vízhiány miatt fognak kirobbanni, többek között a közel-keleten. Ezt meg kell előznünk, és fontos, hogy valóban cselekedjünk mielőbb. Köszönöm. Domnule Salavrakos, Salavrakis, dacă nincs... Köszönöm Salavrakos úrnak. Hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor megkérem a raportőrt, hogy zárja le a vitát, ha van valami hozzáfűzni valója, öné a szó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a kollégák megjegyzéseit, köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a hozzászólását is. A következőket szeretném elmondani. Úgy látom, hogy a jelentés által említett néhány területen határozottabban kell fogalmaznunk. Ez derült ki számomra a mostani vitából. Ami az irányelv végrehajtását illeti, együtt a jövőbeni fejleményekkel, jövőben várható fejleményekkel, mindez azt mutatja, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra és a tagállamokra, annak érdekében, hogy a kollégák által említett prioritások valóban érvényre jussanak. Tehát minél nagyobb nyomást kell gyakorolnunk többek között az energiaügy területén is, itt is növelnünk kellene a szerepvállalásunkat. A vitából kiderült az is, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a vízpolitika minden politika területen ö, szerepet kell, hogy kapjon az Európai Unióban. Máskülönben csak akkor beszélünk a vízről, amikor napirendre kerül a kérdés, és utána meg elfelejt, elfelejtjük, megfeledkezünk róla. Láttuk ezt a gyakorlatban más politika területeken is egyébként, amelyek energia, ügyel, környezetvédelemmel és hasonlókkal függnek össze. Retérnék a bizottság képviselőjének megjegyzéseire, amelyeket egyébként nagyon köszönök. Szeretnék eh, még egyszer hangsúlyt fektetni a szennyező források kérdésére. Az a tény, hogy a bizottság csupán 15 különböző vegyszer ellenőrzését tartja szükségesnek, nos, lehet, hogy ez a legkisebb közös nevező, de fontosnak tartom hangsúlyozni a növényi hatóanyagú gyógyszerek kérdését, ahogyan az előttem szólók is már mondták. Ezeket a gyógyszereket egyre gyakrabban alkalmazzák, és mindez ennek nyilván vannak következményei, ugyanis ezek az anyagok bekerülnek a vízkörforgásba, a vizeinkbe, és szennyezik azokat. Ez azt jelenti, hogy szigorítani kell az ellenőrzéseket, és a szóban forgó listát is ki kell bővíteni. Nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy mind a 2000 anyag rákerüljön, felkerüljön erre a listára, de ha túl szűkre szabjuk ezt a listát, akkor azt hiszem veszély fenyeget. Tehát szigorúbb rendelkezésekre van szükség, különösen ami a szennyező forrásokat illeti. És végül, különösen, ami azt a kérdést illeti, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat hogyan, mennyiben lehet végrehajtani, 32-ről 31-ről 23-ra csökkent a vonatkozó jogszabályok száma, nem tudom, hogy a környezetpolitika valóban javít-e a helyzeten. Nekem az a véleményem, hogy az irányelv nem betartása eh, ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag nőtt a szennyezés, a vizek szennyezésének mértéke. Ugyanis néhány éve, néhány év alatt több ezer petíciót nyújtottak be a víz és szennyvíz tisztítás kérdésével kapcsolatosan. Továbbra is úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság passzív ezen a területen, de hát meg kell várnunk, hogy most cselekede, tettek követik-e a szavakat, kritikus a helyzet. A termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 20... Köszönöm, és akkor most emlékeztetnék mindenkit, hogy a Módosítók benyújtásának határideje március 28. Megyünk tovább. Mint ahogy a legelején már mondtam, a 195 per 2011-es petícióval később foglalkozunk. Megyünk a hatos petícióra, ez a 93 per 2011-es számú petíció Claude Cost francia állampolgár az áradások ellen, illetve a Víz és Környezetvédelmi Egyesület nevében nyújtotta be a felszíni vizek védelme érdekében az esővízfolyások kezeléséről szól a petíció. A petíció benyújtója nincs jelen, de meghallgatható az ő véleménye. Először az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Tehát az Európai Bizottság kap először szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais bien reconnaître que les problèmes... Köszönöm, eh, elnök asszony eh, itt alapvetően azokról a problémákról van szó, amelyeket a nem kezelt esővízfolyások okoznak a tengerparton. Eh, egyrészt eh, ez környezetvédelmi, másrészt pedig víz eh, minőségi probléma. Kapcsolódik tehát a tengerkörnyezeti irányelvhez, illetve a vízminőségi keretirányelvhez is, amely a tagállamok számára eh, kötelezővé teszi, hogy eh, esővízekből se kerüljön a tengerbe kezeletlen esővíz. Itt eh, különösen arról a vízkezelésről van szó, amely azon esővizek esetében kell végrehajtani, amelyet amelyet eh, az ott levő rendszerek eh, nem tudnak eh, kezelni. Van a vízfolyásokról egy irányelv, és a tagállamoknak ez alapján kell a kockázatokat felmérni, illetve a kockázatokat csökkenteni annak érdekében, hogy ne következzenek be komoly környezeti károk. Szeretném eh, felhívni a figyelmet azokra a eh, berendezésekre, eh, amelyek amelyek alkalmasak arra, hogy kezeljék a komolyabb vízmennyiségeket is. Itt a szennyvízre gondolok például. az Európai Unió arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vagy a vizet, vagy pedig a szennyvizet kezeljék, és ezek a berendezések megfelelő módon képesek legyenek a szennyvizet kezelni. Vagy a városi szennyvizet, vagy pedig az egyéb hulladékot kezeljék, és ezzel megoldják azt a problémát is, amit az egyébként más módon nem kezelt és nem összegyűjtött esővíz okoz. az Európai Bizottság további miután További eh, jogalkotási anyagot is eh, követelnek eh, a petíció benyújtói. Mi erről azt gondoljuk, hogy jelenleg arról kell csak figyelni, hogy a hatályos jogszabályokat betartsák. Köszönöm. Uh, cred că speech-ul uh, petiționarului a ajuns deja la interpreți, așa că vă invit să uh, ascultați. Azt gondolom, hogy a tolmácsok megkapták a petíció benyújtójának a szövegét. Kérjük, hogy a francia fülke olvassa fel ezt a szöveget, tehát azt, amit a petíció benyújtója elmondani szeretett volna. Este o procedură originală, dar vă rugăm frumos să încercați. Tudom, hogy nem nagyon szoktunk ilyen eljárást csinálni, de arra kérem a francia tolmácsokat, hogy most az egyszer próbáljuk meg. Nu auzim nimic. 2011-es petíció, amely az ökológiai eh, és közlekedési miniszternek lett eh, benyújtva az esővizekkel kapcsolatban, és azt kérte, hogy a minisztérium egy eh, kötelező jellegű jogszabályt hozzon ezzel a témával kapcsolatban. Elnök úr, tisztelt képviselők, 2011. január 29-én kelt levelemben a földközi tenger érintő, növekvő és vitathatatlan szennyezésről beszéltem, amelynek nagyon nagy százalékban a szárazföldről érkező szennyvíz az okozója. Ennek ellenére nincsen kötelező jellegű jogszabály, amely ezt a problémát kezelni. Az Európai Parlament nem maradhat tétlen, a helyzetet kezelni kell. Azonnali hatás, hatállyal kell jogszabályt hozni, vagy irányelvet, vagy pedig valami mást. Azt szeretnénk, hogy ezt az Európai Unió tegye meg a jövő generációk érdekében, érdekében is, és tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, írta a petíció eh, benyújtója. Um, raportorul ar trebui să includă în eh, textul său... Nos, a raportőrnek nyilván eh, a szövegbe be kell vennie ezt a levelet is, amit a petíció benyújtója át nyújtott. Van-e hozzászólni való Auken asszony? Well, I just want to have... Szeretnék egy néhány szót szólni erről, mert nagyon jó fontos kérdés ez. Különösen az, hogy a városokban hogy készülünk fel a jövőbeni heves esőzésekre, hiszen ezek szörnyű mértékű esőzések lesznek, szokatlan mértékű esőzések, és azt hiszem, hogy az elmúlt pár év során több helyütt is tapasztaltuk ezt. Kopenhága például tavaly júliusban majdnem elmerült a víz alatt. Na most nem csak a rendszer kiépítéséről van itt szó, hiszen nagyon drága és ostoba dolog lenne egyszerűen csak egy nagyon drága rendszer kiépíteni tartályokat, nagyon sokféle módja lenne az okos megoldásának. Ez, ezt a problémát sokféleképpen meg lehet oldani, és a bizottság nyomást kell, hogy gyakoroljon ez, e, e, er, e, emiatt a kérdés miatt, és ösztönözni kell a városi tartályok kiepítését. Tehát nem csak a, a konkrét kérdésről van szó, hanem arról, hogy hogy, old, hogy oldjuk meg ezt a problémát általánosságban véve. A korábbi kérdéshez is kapcsolódik ez. Rengeteg lehetőség rejlik az ilyenfajta problémákban. Hogyha jól átgondoljuk, hogy a víz összegyűjtését és tárolását hogy akarjuk megoldani, ahelyett, hogy csak költségekkel dobálozunk, hiszen a, maguknak az épületeknek a megépítése nagyon drága lenne. Tehát azt javaslom, hogy okosan gondolkodjunk el erről, és adjuk hozzá a szöveghez azt, hogy a közös víz, vízmegtakarításra vonatkozó stratégia részeként ezt, kell ezt a kérdést megoldanunk. Cer scuze colegilor Aucan și iar, înainte să declar... Elnézést kérek, Auken és Jár kollégáktól, mert nem láttam eredetileg, hogy hozzá akarnak szólni. Jár úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, egy dilemmával szembesülünk. Ha jól értettem a bizottság válaszát, akkor a petíció benyújtójának kérésének nem kell eleget tennünk, mert az európai irányelvek és az európai előírások elegendőek. A vízvédelmet a bizottság válasza alapján, tehát a vízvédelmet megfelelően szabályozza a vízügyi keretirányelv és a vonatkozó jogszabályok, tehát jogi értelemben, teljesen jogi szemszögből közelítve nem kell eleget tennünk a petíció benyújtójának kérésének. Tehát nem kell kötelezően előírnünk a, az eső-víz folyamok tisztítását, ugyanis ezt az előírást már tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok, és egy további jogszabály nyilván nem fogja a gyakorlati végrehajtást, megvalósítást jobbá tenni. Most talán közölni kellene a petíció benyújtójával, hogy az ő konkrét kérésével kapcsolatosan, ami az esővízfolyások kötelező kezelését illeti, hogy az ő kérésének nem tudunk eleget tenni, illetve nem is kell, hogy eleget tegyünk, mert a jogszabályok már kielégítőek. Másrészt azonban megkérhetnénk a petíció benyújtóját arra, hogy konkrét példákat vonultasson fel, olyan példákat, ahol az ő véleménye szerint a, az érvényben lévő jogszabályoknak nem tesznek eleget. Tehát van egyfajta ellentmondás a bizottság azt mondja, hogy a jogszabályok kielégítőek, a petíció benyújtója viszont azt gondolja, hogy további jogszabályokra van szükség. Én azt gondolom, hogy hogyha most szaporítjuk a jogszabályokat, az nem változtat a helyzeten, nem javít a dolgokon. Tehát talán le kéne zárnunk ezt az ügyet, és tudatnunk kellene a petíció benyújtójával, hogyha konkrét példákról tud, akkor arról tudasson bennünket is. Ez lenne a konkrét javaslatom. Köszönöm. az Valaki jelentkezett. Domnule Ciuntis, aveți din nou cuvântul? Ciuntis úr, ön is szót kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hadd mondjak röviden valamit mivel a bizottság által mondottakkal kapcsolatban. Több esetben a következő érvényes. Az esővíz folyások, a szennyvíz tisztító telepeken keresztül folynak, legalábbis Görögországban ez a helyzet, és látjuk, hogy nagyon nagy nehézségeket okoz ez, hiszen ez aztán folyik a tenger felé vannak persze közösségi jogszabályok, de ami a közösségi jogszabályok átültetését és végrehajtását illeti, sajnos nagyon sok tagállam szemet huny e felett, és nem építi meg a megfelelő telepeket, illetve tisztító berendezéseket, és így szennyezés történik. Tehát ezen a területen sok, sokkal világosabban meg kellene határozni a végrehajtást módját. Ez nagyon aktuális téma. Nem tudom, hogy mindenhol végrehajtják-e, de az biztos, biztos, biztos, biztos hogy a földközi tenger több partvidékén is probléma van az esővíz folyásokkal. Köszönöm szépen. În lumina comentariilor făcute, uh, consider totuși că această... Miután hallottuk ezeket a megjegyzéseket, uh, úgy vélem, hogy ezt uh, nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és megyünk tovább az ötös napirendi pontra, visszalépünk az ötös napirendi pontra, a 195 per 2011-es petíció következik. First the Commission. Da, domnule Jár. Tessék, Jár úr. Most elmondtam el, semmi gond nincs azzal, hogyha lezáratlanul hagyjuk az ügyet, de legyünk annyira tisztességesek, legyünk annyira tisztességesek, hogy közöljük írásban a petíció benyújtójával, hogy konkrét példát adatokat esetleg szolgáltathatna. A adott esetben tovább foglalkozhatnánk az ügyel, hiszen más különben nem tudunk előrelépni. Vom lua în considerare aceste comentarii ale colegului Iar. Nyilván Jár úr által elmondottakat is figyelembe vesszük majd. Most pedig a 195 per 2011-es petíció következik az Európai Bizottságnak. Adom meg a szót Hernández Luke úr. Thank you, Mr. President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy a kezelőhatóság által elmondottak alapján a Szegára Garrigues öntöző csatorna projekt két millió 300 ezer 369.325 eurót kapott, amelyet az emogából biztosítottak neki. Az összes közkiadás <clears throat> ezzel kapcsolatban 5 millió 971 ezer. Elnök asszony, egy picit messze menjen kérem a mikrofontól. Elnézést kérek, csak túl közel volt. Tehát az összes ö, közkiadás ezzel kapcsolatban, a befektetéssel kapcsolatban 5 millió 971 ezer 13 euró volt. 2007-től kezdve ez a projekt nem kapott közösségi támogatást, mivel az Európai Bíróság így döntött a C 235 per 04-es ügyben, illetve a C 186 per 6-os ügyben. Mégpedig 2007. június 28-án, illetve 2007. december 18-án. Most a vidékfejlesztési programokat a bizottság hagyja jóvá, de a tagállamok hajtják végre a nemzeti, regionális és helyi igények kielégítésére. Ez azt jelenti, hogy a pályázatok kiválasztása és a szerződések megkötése, valamint a kifizetések, valamint az intézkedések ezekben a programokban mind az igazgató hatóság hatáskörébe tartoznak. Ez ez a közös igazgatás elve. A Szegára Garigez öntöző csatorna az adott nemzeti hatóság hatáskörébe tartozik. Végül is szeretném aláhúzni azt, hogy ez a projekt teljesen független a, a másik projekttől, a Szegára Garigás csatornából való vízellátás projektjétől, amelyek kapcsolatban az Európai Vidékfejlesztési Alapból kaptak társfinanszírozást a spanyol hatóságok. Tehát itt két projektről van szó, és ezeknek a for, ez, ezek formálisan is és minden tekintetben függetlenek egymástól. Această prezentare în continuare dau cuvântul doamnei. Köszönöm az Európai Bizottságnak. Eranza asszony kap szót. Saludo a los colegas en esta comisión eh, de peticiones. Algunos... Köszönöm. Mindenkit eh, üdvözlök itt. Eh, van, akit ismerek a mezőgazdasági szakbizottságból. Én főleg az, Euró, az Agrárbizottság révén ismerem ezeket a petícióbenyújtókat. nyújtókat Itt nem csak, nem inkább finanszírozási problémáról van szó, nem emiatt szólalunk fel, hanem egész egyszerűen nem gondoljuk, hogy független döntés született volna. Van egy víztározó, amely a környék többfajta mezőgazdasági tevékenységét is ellátja vízzel. A katalán hatóságok úgy döntöttek, hogy egyrészt ivóvízre, másrészt pedig öntözésre is felhasználják ennek a víztározónak a vizét. Ez félreértéseket eredményezett. Hiszen e döntés e, miatt e, ezt a tározót, amelyet e, korábban csak öntöző csatornának, illetve öntözővíz tárolására használtak volna, most ivóvíz biztosításra is használják, már pedig ez azt jelenti, hogy kevesebb víz jut célokra, és ez az agrártermelők érdekeit sérti, ezért is gondolták azt, hogy ide kell jönniük és benyújtaniuk ezt a panaszt, mert úgy vélik, hogy az autonóm katalán kormány megsérti a gazdálkodók jogait azzal, hogy egy sor környező város vízellátását ebből a tározóból kívánja biztosítani. Tehát itt nem két különböző projektről, egymástól független projektről van szó, és nem csak pénzről van szó, hanem alapvető jogokról is. A mezőgazdasági vállalkozók úgy érzik, hogy az autonóm katalán kormány megsértette a jogaikat. Köszönöm. Van-e valaki, aki szót kér a kollégák közül? Auken asszony. I think it's a little bit difficult to... Azt hiszem, egy kicsit nehéz ezt az ügyet követni. Azt hiszem, hogy a probléma az volt, hogy nem volt világos a törvényességen ennek a projektnek, illetve annak, hogy a Natura 2000-es területek közé sorolták ezt a területet. Legalábbis a szövegben ez van. És azt mondják, hogy ők fontosabbak, mint a környezet. Hát itt van, le van írva, elnézést, le van írva a szövegben. Olvas, a, a petíciót olvasom és ugye nagyon összezavarodtam, mert az, ami a petícióban áll, az valahogy nem passzol a válaszhoz. Ezért most nagyon nehezen értem meg, hogy mi is itt a probléma. Valaki magyarázza már meg, hogy mi itt a probléma, hiszen olyan választ kaptam, aminek semmi köze nincs a petícióhoz. Ugyanez a kérdésem, mint a kolléganőmnek. Talán valaki még nyugodtan elmagyarázhatná, hogy miről is van szó ennél a petíciónál, hiszen az írásos válasz nem igazán vág össze azzal a tényállással, amiről a spanyol kolléganőnk beszélt. Egy kicsit, egy kicsit összezavart ez a dolog. Azért is, gondolom másokat is ezért figyelt oda mindenki annyira, úgyhogy talán jó lenne, hogyha valaki nyugodtan megmagyarázná ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Nos, hogy tisztázzuk az egészet. Semmi esetre sincs szó arról, hogy ez a katalán San Isidro intézmény megkérdőjelezné a legszigorúbb és legalapvetőbb növény, madárvédelmi és egyéb környezetvédelmi szabályokat. Természetesen ezeket be kell tartani, nem erről van szó egyáltalán, alapvető jogokról van szó, azon személyek alapvető jogairól, akik energiát, pénzt fordítottak arra, hogy megvalósuljon az öntözés a Szegáregeriges régióban, és amint megépült az öntöző rendszer, és a duzasztogát a katalán hatóság úgy döntött, hogy elveszi ezektől a személyektől ennek a jogát, és a vizet másra hasznosítja, nem pedig az öntözésre, nem pedig az érintett gazdák földjeinek öntözésére. Egyáltalán nem arról van szó, hogy megkérdőjelezze itt bárki is a környezetvédelmi szabályokat, sőt, ez az intézmény kifejezetten a környezetvédelmi és madárvédelmi irányelvek, egyéb jogszabályok mellett áll ki, de az egész probléma akkor merült fel, amikor a katalán kormány megvanta tőlük azt a jogot, hogy öntözésre használják az létrehozott öntözőrendszert. Tehát nem szabad egymással vegyíteni a két dolgot, nem fogalmaz teljesen világosan a szöveg. Fontos, hogy a petíciót ne zárjuk le, meg kell hallgatni a petíció benyújtóit, és a parlamentnek világosá kell tennie, hogy az alapvető jogokat a mezőgazdasági tevékenység vonatkozásában is be kell tartani, főként olyan nehéz időkben, amikor a gazdasági válság miatt munkahelyek forognak kockán. Köszönöm. Auken asszony kap szót. Just to say it's not, it's not... Azt szeretném csak elmondani, hogy az nem alapvető jog, hogy egy olyan eh, helyen, ahol nincs elég víz, ott eh, mesterséges módon vízhez jutunk. A, a mezőgazdaság nagyon vízigényes, és persze ivás eh, céljából nagyon fontos a vízhez való hozzáférés, de a hát öntözés az más kérdés nem lehet azt mondani, hogy ez mindig így volt, hogy nekünk másokhoz képest több jogunk van a vízhez. Én úgy tudom, vagy úgy látom, ha jól értelmezem, hogy ez a kérdés még mindig arról szól, hogy ők nem hajlandók elfogadni, hogy korlátoznunk kell a vízfelhasználást ezen a területen. Legalábbis én ezt szűröm le a szövegből tehát most lehet, hogy jobb bemutatásra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük. Most úgy vagyok vele, hogy elolvasom a petíciót, és utána meghallgatom a választ, de nem találok összefüggést a kettő között. És ennek alapján nem én tudom, hogy úgy gondolom, hogy nem mehetünk tovább a petícióval. De egyelőre csak azt tudom értelmezni, amit elolvastam. Köszönöm miután meghallgattuk az érveket, amik itt eddig elhangzottak, azt gondolom, hogy legjobb megoldás az, ha nyitva hagyjuk a petíciót. A következő napi rendi pont jön. Az európai polgárok és vállalatok fő aggája az egységes piac működésére kapcsolatban ez a hetes napi rendi pont Äh, äh, Szeretnék még annyit hozzátenni, hogy a következő tárgyalásnál mindenképpen meg kell hallgatnunk a petíció benyújtását, benyújtóját is, tehát itt először is két projekt van, az egyik az a víz felhasználásról, a másik az öntözésről szól, tehát magával a, a petíció benyújtójával kell ezt megtárgyalnunk, Ha jól értettem, és hogyha tényleg az van, hogy két projektről van van szó, akkor mind a két projekttől kell hívnunk képviselőt, különben tényleg nem fogjuk átlátni, hogy mi itt a helyzet, hiszen ezzel a kevés információval nem tudunk mit kezdeni. Tehát legközelebb nagy, sokkal jobb bemutatkozó anyagot és bemutatkozást kell biztosítanunk. Ha jól értettem, akkor az, arról van szó, hogy két projekt van, tehát az egyik az a mezőgazdasági célokra, a másik pedig a lakossági ivóvíz célokra szeretné használni a vízforrásokat, akkor mind a két oldal képviselőjét meg kell hallgatnunk. Aveți dreptate, domnule, iar acesta este și unul dintre motivele... Jár úr, önnek igaza van. Ezért is eh, marad nyitva ez a petíció. Megyünk tovább, hetes napi rendi pont. Következik vélemény az Európai Polgárok és Vállalatok 20 főaggája az egységes piac működésével kapcsolatban című jelentésről. Ez az egységes piac működésével kapcsolatos jelentés. Buzotil úr az előadó, és őt fel is kérem, hogy mondja el, miről van szó. Aveți cuvântul, domnule Busutil. Thank you, Madam Chair. Öné a szó, Buzutil úr. Which is being prepared for the... Köszönöm, elnök asszony. Ez eh, a belső piaci szakbizottság anyagához kapcsolódik, amely egy tavalyi eh, bizottsági anyag eh, továbbdolgozása, az egységes piac az emberek eh, szemével, és ebben a jelentésben az európai polgárok és vállalatok 20 fő aggájával kívánnak foglalkozni. Mivel ez a jelentés egy vélemény az említett jelentéshez, és vannak korlátok például mennyiségi korlátok is, csak röviden ismertetném, hogy mit tehetünk a témában. Azt szeretném elérni, hogyha az Európai Bizottság a jövőben a figyelembe venné a mi bizottságunkba benyújtott petíciók ban kifejezett aggályokat és a petíciók tartalmát is. Emellett a petíciós bizottság fontosságára is felhívom a figyelmet, és arra, hogy a petíciós folyamat az milyen módon javíthatja a jogalkotás minőségét, és hogyan lehet javítani az európai polgárok petíciós joga, jogának megvalósulását, mert ne felejtsük el, hogy ez egy szerződés adta joga az európai polgároknak. Egy másik gondolat, ami a véleményben megjelenik, az az, hogy a az aggodalmakra szerepeljen utalás a jogalkotási anyagok megszületésekor. Ez ugyanis jobban eligazítja a polgárokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan próbálja az Európai Unió megoldani az ő e, aggájaikat, problémáikat. E, így módon lehet az európai polgárok figyelmét e, felkelteni, illetve tudatni velük, hogy az egyes jogszabályokhoz hogyan kötődnek a problémák. Emellett a single points of single contact foglalkoznék, amely, amely azért fontos, mert az Európai Uniónak annyi különböző szolgálata van, és annyi néven futnak ezek a szolgálatok, hogy ezek között az európai polgárok nem tudnak eligazodni. A polgár pedig egész egyszerűen egy megoldást szeretne a problémájára, és nem pedig azon gondolkozni, hogy melyik hatósághoz, melyik szolgálathoz forduljon először. Miközben tehát az Európai Bizottság megfelelő lépéseket tett, például a Your Europe eh, online portál formájában, amit én személyesen egy fantasztikus fejlesztésnek tartok, illetve a Points of Single Contact kialakításával is, de azt gondolom, hogy ennél többet lehet eh, tennünk. Ebben a eh, véleményben éppen ezért én azt javaslom, hogy egy Single Life Point of Contact-et kellene létrehoznunk, a legyen az mondjuk az Európai Bizottság egy minden tagállamban működő eh, irodájához kötve. Ezek tehát azok a gondolatok, amelyeket eh, felvetek ebben a véleményben, és eh, kíváncsian várom a kollégák véleményét. Amennyiben módosítót kívánnak benyújtani, örömmel veszem figyelembe a véleményüket. A határidővel kapcsolatban annyit mondanék, hogy 27-éig lehet a módosítókat benyújtani, és a jövő hónapban, április 24-én akarjuk ezt a véleményt elfogadni itt ebben a szakbizottságban. Köszönjük, Buzotil úr! Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselői Golinski úrnak. Thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt, bizot, tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm szépen ezt a vitát, köszönöm a javaslatokat, amely az IMCO jelentésében az állásfoglalás indítványra vonatkoznak. Azt hiszem, hogy Buszutil úr nagyon jól látja, hogy mi, mi itt a lényeg. Buszutil úr régen ismeri ezt a problémát, és a bizottság is nagyon régen kezeli ezt a problémát, de most megkettőzött erővel fogunk tovább munk munkálkodni. Köszönöm a jelentést. Pontosan ez az a kezdeményezés, amely a különböző forrás, információ források és, és szolgáltatások megkettőzését szeretné megelőzni. Nagyon fontos lenne, hogy egyszerű nyelven nagyon világos információt nyújtsunk a polgárainknak, illetve képesek legyünk specializálódott támogató, támogatást nyújtani nekik, anélkül, hogy máshová küldjük őket a problémáikkal. A Solvit erre csak az egyik eszköz. Ezek a Points of Single Contact helyek lennének a, lenne, lenne erre a jó megoldás. Azt hiszem, hogy a parlament javaslatait mindig is nagyon jó eredménnyel használtuk, ezúttal is ezt fogjuk tenni. Tulajdonképpen a parlament, parlament kérte fel a bizottságot, hogy az egységes belső piaci fórumra készítsen egy ilyen jelentést, és eh, ez év októberében megint csak lesz egy belső piaci hét, amelynek során minden főváros arra fog összpontosítani, hogy a belső piacot hogyan tudja közelebb hozni a polgárokhoz, hol van a, a szakadék, a ö, valóság és az írott szó között hogy látják a polgárok a belső piacot. Szeretnénk megállapítani, hogy hol vannak a hiányosságok a végrehajtásban, az információ tájékoztatás terén. Ezeket meg kell találnunk, és meg kell próbálnunk megszüntetni őket. A ma bemutatott vélemény nagyon jól leírja ezeket a hiányosságokat, és a bizottság nagy örömmel fog munkához látni, és igen, nagy örömmel üdvözli ezt a jelentést. Köszönöm. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru... Köszönjük az Európai Bizottság képviselőjének. Jár úrnak adom meg a szót. Ja, vielen Dank. Äh, köszönöm szépen, Simon, a jelentést, és köszönöm az erőfeszítéseidet, és úgy tűnik, beletrafáltál. Ritkán történik az, hogy az Európai Bizottság ugyan a petíciós szakbizottság, vagy azt mondja, hogy meg akarja duplázni a munkáját. Hát gratulálok, úgy tűnik, egy csónakban evezünk valóban. Fontos, hogy közös utat találjunk, Simon ezt többször is hangsúlyozta. Egy dolog, ha az embernek vannak polgárjogai, Ismerni kell ezeket a jogokat, és tudni kell érvényesíteni is ezeket. Pontosan ez az a pont, amelyet Simon is hangsúlyoz. Még egyszer részletesen elolvasom majd a szöveget, de alapvetően egyetértek a jelentéssel, és azzal a résszel is, amely arra tér ki, hogy egy portált kell teremteni, ahol a polgárok és a vállalatok tájékozódhatnak jogaikról, és panaszt is tehetnek, ez is nagyon fontos, hiszen petíciós szakbizottságként sokszor úgy érezzük, hogy egyfajta földrengés jelző vagyunk. Egyrészt szeretnénk visszajelzést, sokszor úgy gondoljuk, hogy itt vannak a jogszabályok, minden jól működik, de hát a gyakorlat az sokszor másként alakul. Szeretnénk visszajelzéseket is kapni, sokszor vannak hézagok, a dolgok nem úgy működnek mindig, ahogy kellene, és fontos, hogy ezt lássuk és tudjuk. Fontos, hogy a polgárok az Európai Uniót egy egészként éljék meg, egy olyan helyként, ahol élni és dolgozni akarnak, és ahol egyfajta jogbiztonságot élveznek, és ahol egyfajta összetartozás érzése is kialakul. Ennek értelmében nagyon fontos dologgal foglalkozol, Simon, és még egyszer dicséret illet téged, a bizottság gyorsan válaszolt, és kétszer annyit akar dolgozni, mint eddig, úgyhogy már most nagy sikert könyvelhetsz el. Mulțumim mult, domnule Iar, dacă niciunul dintre colegi nu dorește să mai inter... Köszönöm, Jár eh, úr, ha más nem akar hozzászólni, akkor emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje március 27, most pedig 10 perc szünetet rendelek el.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

Okay. <laughs> <laughs> Kollégák, azt hiszem elmúlt a 10 perc, letelt, úgyhogy kezdhetjük, illetve folytathatjuk a munkát. Riprendo la presidenza dal eh, punto relativo alla eh, prima discussione. Akkor ott folytatjuk, ahol az imént megálltunk. mégpedig a romániai tényfeltáró látogatás a következő napi rendi pontunk. Egy dokumentumot osztottunk ki, amelyet együtt a titkársággal fogalmaztunk meg. Főként azt a négy, azokat a lépéseket, illetve a látogatásunknak azon pontjait szerettük volna bemutatni, amelyeket meglátogattunk a négy nap alatt a látogatásról szóló információkat tartalmazza a szöveg. A delegáció azon tagjai nagy mértékben egyetértetek ezzel a szöveggel, akikkel a múlt héten találkoztam. A lényeges kérdés az volt, hogy ez a dokumentum tényszerűen tükrözze azt, amit ott együtt láttunk és tapasztaltunk. A kollégák a múlt héten megjegyzéseket tettek ezzel kapcsolatosan, megpróbáltam mindezeket figyelembe venni. Bosztináru kolléga tett néhány megjegyzést arra vonatkozóan, hogy néhány dolgot még bele kellene venni a szövegbe. Előfordulhat, hogy még itt-ott kiegészítésre szorul a szöveg. Továbbá Préda kolléga is hozzám fordult, valamint Hefner kolléga is, és a múlt heti vita keretében, amelyre akkor került sor, amikor találkoztunk, erről már beszéltem, ezt említettem az imént, Szalavrakosz és Helmer kollégák is tettek javaslatokat a szövegre vonatkozóan. Ez egy első tervezet, és remélhetőleg a ma délutáni vita során sikerül még csiszolni, finomítani a szövegen. A látogatásunk során nagyon érdekes információkra tettünk szert a munkánkra vonatkozóan. A mi munkánk ugye az, hogy megoldásokat találjunk a polgárok problémáira, felmutassunk valamilyen megoldási lehetőséget, és valahol közvetítőként is kell fellépnünk az európai polgárok és európai intézmények között, abban az esetben, hogyha őket közvetlenül érintik azok a témák, amelyekről itt egy-egy petíció keretén belül beszélünk. Ez esetben több témáról volt szó, a látogatáshoz több téma, több vizsgálódás kapcsolódott, mindezeket a dokumentum említi is, annak alapján, amit ott helyben tapasztaltunk, valamilyen módon megoldási opciókat, lehetőségeket kell majd kidolgoznunk a vonatkozó petíciókkal kapcsolatosan. Tehát a látogatás célja az volt, hogy ezen petíciók számára valamilyen megoldást találjunk, hiszen szükség van a megfelelő eszközökre ahhoz, hogy a polgárokon segíteni tudjunk. Ami a madárvédelmi irányelvet illeti, például az egyik petíció benyújtója szeretett, jelezte, hogy szeretne itt néhány szót elmondani a petíciójáról, hogyha egyetértenek vele, akkor majd meg is adom neki a szót. Hogyha egyetértenek vele, és nincs senkinek ellenvetése, akkor most Maria Casaco asszony kapja meg a szót. Bună ziua! Sunt a Societății Ornitologice Române și reprezint una dintre cele... Köszönöm. A román madártani társulástól vagyunk. 50 szervezet írta alá a petíciót a Dobrudzsai régióban. Ez egy olyan létesítmény, amely az egész régió élővilágát befolyásolja. Ez egy ilyen szélerőmű park. 2000 2011 májusában már 4000 turbina telepítéséről született döntés, ebből 400-at már fel is építettek. 2012. februárjában pedig már 5000 szélerőműben gondolkodtak, és ebből 500 készült el 2012. februárjába, februárjára. A, az 5000-ből 2500 lesz támogatással megépítve. Ez ezeknek a szél szélturbináknak a komoly része egy Natura 2000-es területre kerülne telepítésre. E, rossz hatástanulmányok alapján, e, tudománytalan hatástanulmányok alapján e, döntöttek így. Ez egy nagyon fontos madárátvonulási hely. Sok ezer madár vonul át a migrációs időszakban ezen a Dobrudzsai területen. A román és a bolgár Dobrudzsa egy olyan terület, ahol Európában egyedülálló eh, madárfaj is megfigyelhető. Van egy madárfaj, amelyik eh, a téli időszakban eh, csak ebben a régióban található Európában. Mégpedig pont azon a környéken, ahol telepíteni akarják ezt a több száz E, új szélturbinát. E, Az Európai Bizottságnak nyomást kellene gyakorolnia a román kormányra annak érdekében, hogy megfelelő környezeti hatós tanul, hatástanulmányok e, szülessenek a Natura 2000 területtel kapcsolatban mielőtt még létrehozzák ezt a teljesen kiépítik ezt a szélerőmű parkot. A park telepítését fel kell függeszteni egészen addig, amíg el nem dől, hogy tudományos szempontból hol lehet megalapozott ezeknek a turbináknak a telepítése. Az ornitológiai társaság és más román társaságok nem ellenzik a szélenergiát, sőt kifejezetten támogatjuk a megújuló erőforrásokat, de azt gondoljuk, hogy a Natura 2000-es területhez és a védett értékeinkhez nem szabad hozzányúlni ezen projekt létrehozása során sem. Apro il dibattito, la collega Köszönöm szépen. Akkor először Auken asszonynak adom meg a szót. Well, well, I'm really not satisfied. Nem vagyok megelégedve ezzel az egész eljárással. Nem kaptuk meg a jelentést. Látom, hogy február vége óta készen van, és most már látom, hogy a, leg, a leg munkásabb időben Strasburgi hét szerdáján érkezett meg itt a dossziénkban nem szerepelt, és nagyon keveset tudtam csak olvasni róla. Most, hogyha a román kép ez valóban így néz ki, akkor Bulgáriához képest Románia paradicsomnak mondható. Ez, ebben azért kételkednék. Tehát amennyire én ezt el tudtam olvasni, annak alapján azt tudom mondani, hogy el kell halasztanunk ennek a témának a tárgyalását, hiszen úgy tűnik, hogy a hatóságok válaszát egyszerűen elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy jó, megkaptuk a választ, minden rendben van, el van, ügy, el van intézve az ügy. Az ipartól választ kaptunk, és nincs probléma. Hogyha ilyen módon kezeltük volna a bolgár ügyeket is, akkor egészen más jelentést írtunk volna meg, mint ö, amit megírtunk annak idején, hiszen akkor megpróbáltunk a dolgok mögé nézni, és megnézni, hogy mi rejlik a, a kérdés gyökerénél a médiaszabadságáról szóló témák nincsenek itt benne. Nem vagyok megelégedve, elnök asszony, ezzel a jelentéssel. Úgy érzem, hogy egy kicsit cserben hagy minket. Nem foglalkozik igazából ezzel a bizottsággal, nem, nem kapunk meg mindent, amit meg kellene kapnunk. Prioritásokról volt szó ma reggel. Úgy tűnik, hogy elnök asszony nem ad megfelelő prioritást a szakbizottságunknak. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogyha az elnök, elnököt nem érezzük a magunk oldalán. És az, hogy ennyire későn kaptuk meg a jelentést, és annyira kevés valódi munka van benne, ez így nem kielégítő. Kapcsolatba léptünk az iparral, a hatósággal, a kérvényezővel, és egyszerűen elmondtuk, hogy mit mondanak. Ennél több nincs benne, és ez nem elég. E, ezen az alapon nem tudunk megfelelőképpen dolgozni, ezért azt kérném, hogy halasszuk el a petíció tárgyalását, és azt mondja, hogy a többi petíció többi benyújtójának a véleményét is belefoglaltuk, de én nem hiszem, hogy ez így lehetne, mert nem volt erre lehetőség. Elnézést, elégedetlen vagyok. Grazie, Bussinaro. No, it's okay. Grazie, signora Presidente. Bustináró úr, először is a jelentés tervezet ugye jelentés tervezetről van ma szó, egy alapvető kérdésre kell, hogy választ adjon, miért már megint Romániába utazott a petíciós szakbizottság. Az egyetlen adható válasz a következő. Az elmúlt időszakban, amely a legutóbbi látogatásunk óta telt el, azt láttuk, hogy az európai jogszabályokat nem hajtják végre megfelelő módon Romániában. Ez az oka annak, hogy ilyen sok petíciót nyújtanak be, mégpedig olyan érzékeny területeken, mint amilyenek a környezetvédelem, az alapvető jogok, a médiaszabadság és hasonlók. Másodszor. Az egyik kulcsfontosságú dolog, gal kapcsolatosan nem utal, nem tesz semmilyen utalást a szöveg arra, hogy a ta- találkozók során milyen választ kaptunk-e a feltett kérdésekre. A geológiai kérdések, a környezeti felelősség kérdése, a befektetők és az állami hatóságok közötti párbeszéd, valamint a civil társadalommal folytatott párbeszéd, erre sem kaptunk választ. Miért váltanak ki a dolgok, olyan hatalmas ellenállás a civil szervezetek, az akadémia, az egyetemek részéről, a román hatóságok eljárásával szemben. Semmilyen említést nem tesz erről a szöveg. Aztán itt van a Verespataki arany bánya projekt. Egy semleges, objektív stratégiai környezeti hatástanulmányra van szükség. Ezt mondta a bizottság is. Erre szükség van annak érdekében, hogy a mi értékelésünk valóban méltányos lehessen, és hogy valóban megvizsgálhassuk azt, hogy a román kormány megfelelően betartja-e az EU-s jogszabályokat, avagy sem. De hát erről sem áll semmi a szövegben. És végezetül a legjobb választ az agályainkkal kapcsolatosan múlt hét hétfőn kaptuk. A jelenlegi kormány román kormány környezetvédelmi minisztere adta meg a választ. Nem az ellenzéktől, nem az egyetemek képviseletéről kaptuk a választ. Borbé László környezetvédelmi miniszter mondta a nevezett interjúban, hogy igen, jelenleg vizsgálja a projektet az EU, de egyelőre még nem találtunk választ az olyan kérdésekre, mint amilyen például a lehető legjobb hozzáférhető technológia. Elmondása szerint ellátogatott Svédországba és Finnországba, és meggyőződése szerint a kiválasztott módszer a legjobb módszer, és a román módszert a skandináv modell inspirálta. Semmi nem áll erről a jelentésben. Emellett, ami a felelősséget illeti, még mindig nem kaptunk választ ezzel kapcsolatosan sem, ami pedig a környezet visszaállítását illeti. Politikai megállapodásról is szó esett, legalábbis a kormányzó koalíción belül. Időközben több mint 127 ezer aláírást gyűjtött össze egy petíció megszövegezője, a román parlamenthez nyújtották be ezt a petíciót, erről sem tesz említést a szöveg. És végezetül idézném, amit a jelentés mond, és köszönöm szépen a titkánság őszintességét, amikor leírta a költségekkel kapcsolatosan. A hetedik oldalon a második bekezdés a következőket mondja. Anton államtitkár világ, nyíltan kimondta, hogy támogatja a projektet. Mi példázhatná jobban a szubjektív, pártos hozzáállást. Még mindig vannak nyitott kérdések, és mindeközben az államtitkár, aki vezeti azt a csapatot, amely értékeli a projektet, nyíltan kimondja, hogy ő támogatja ezt a projektet. Hát bízhatunk abban, hogy egy ilyen személy objektíven szemléli a dolgokat? Azt gondolom, az ilyen alapvető kérdéseket igenis meg kell említeni a jelentésben, annak érdekében, hogy a petíció benyújtójának hangját is hallassuk, illetve ezt lehetővé tegyük, hogy hallja, meghallják az ő hangját is. Ez a mi els, elsősorban ez a felelősségünk, nem pedig az, hogy hangot adjunk a kormány vagy mások hangjának, véleményének. Végezetül pedig, ami a román ornitológiai társaságot illeti, amikor a, román kormány többször is elmondta nekünk, hogy nincs tisztában azzal, vagy nem tud arról, hogy a DJ, a környezetvédelmi főigazgatóság ellenőrzéseket végez. Nem tudtak arról, hogy mire vonatkoznak ezek a vizsgálatok, és állítólag nem tudtak a kötelezettségszegési eljárásról sem. Hogyha ez valóban így van, akkor bízhatunk valóban abban, hogy egy teljesen objektív és komoly és kiegyensúlyozott értékelésről, vizsgálatról van szó? Én úgy gondolom, egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, látnunk kell a petíció benyújtójának álláspontját, és szót kell ö, ejtenünk a hatóságok álláspontjáról is. Több módosítót be fogok nyújtani, és úgy gondolom, hogy végezetül a médiaszabadságról szóló találkozóról is említést kell tennünk. Ugyanis volt ilyen találkozó, öt képviselő jelen volt, több újságíró és petícióbenyújtó is jelen volt. Szó esett a médiaszabadság helyzetéről, és hogy ez egyetlen mondatban sem fogalmazódjon meg a jelentésben, ez számomra egy kicsit furcsa, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon az összes frakció együttműködése jegyében azért ez, ez is említésre kerülhet. Köszönöm. Köszönöm, Gönz képviselő. Uh, uh, I could not join the Köszönöm szépen. Nem tudtam elmenni a delegációval, nem voltam ott, csak emlékszem a korábbi uh, vitára, amely szintén erről ezekről a petíciókról szólt, hiszen több ilyen petíció volt. Hogyha megnézem a szöveget, egyszerűen nem látom a kérdésekre adott választ. Messze nem csak román kérdésről van itt szó, hogyha ismerjük a történetet, ha ismerjük a környezeti katasztrófák múltbeli helyzetét, amely a Verespataki aranybánya körül alakult ki. Azt hiszem, hogy ez messze megy Románia régióján, az egész régiót több országot is érintő probléma. Választ kerestem, biztonsági garanciákat kerestem, nem találtam őket sehol. Nagyon ellentétes véleményeket kaptunk a hatóságoktól és a szakértőktől, és azon is meglepődtem, amit Viktor mondott, hogy egy államtitkár, aki a környezetvédelmi ügyekért felelős, azt hiszem, hogy olyan országban, ahol szabadon dönthetnek az emberek, ebben a pozícióban az ember lehet, hogy összeférhetetlenséget emlegetne, hiszen környezetvédelmi elveket emlegetett, és a környezet védelmét kellene hallanunk, nem pedig az ipari telep védelmét. Ezt, ezen meg vagyok lepve. Lehet, hogy elnök asszony többet tud ennek az okairól. Azon kívül nem látom, hogy lett volna a civil szervezeteket is bevonó nyilvános vita, nem látok túl sok tanulmányt. Néhány tanulmány ugyan említésre kerül a jelentésben, de nem tudom, hogy ezeket elnök asszony ismeri-e, hogy ezeket elolvashatjuk-e, megtudhatunk-e belőlük, belőlük valami többet. Úgy látom, hogy ezek elvek, de az elvek mögött nincsen meg indoklás arra vonatkozóan, hogy ez biztonságosabb, mint egy atomerőmű. Tehát igazából nem vagyunk meggyőzve még arról, hogy ez biztonságosabb ügy tudjuk, hogy a japán földrengés fényében a, milyen problémák merülhetnek föl ezen a téren. Tehát túl sok nyitott kérdés maradt, nem elég meggyőző még a jelentés, nem, tud, nem tudjuk elmondani, hogy megvan minden válasz. Tehát folytatnunk kell az eljárást, tovább kell dolgoznunk ezen az ügyön. Aztán még a médiaszabadsággal kapcsolatban is mondék valamit. Azt hiszem, hogy itt megint csak arról van szó, hogy tudjuk, hogy a, a nyilvánosság a médián keresztül tud tájékoztatást kapni. Nagyon fontos, hogy pártatlan információkhoz jusson hozzá a nyilvánosság, hiszen csak így tud jól tájékozott lenni, és csak így tud döntést hozni arról, hogy beavatkozzon-e, vagy tiltakozzon-e, hogyha arra szükség van. Úgy látom, hogy a román média nem olyan szabad, ö, annak fényében, amit tudok, amit láttam a projekttel kapcsolatos megjelentett anyagokba. Úgyhogy igen, a jelentés ezt is le kellene, hogy fedje. Megint mondom, nem voltam ott, de tudom, hogy voltak találkozók újságírókkal, ez a téma felmerült, és ez nem egy külön kérdés, nagyon szorosan kapcsolódik a nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatáshoz az ilyen projektek esetében. Úgyhogy úgy gondolom, hogy még mindig nagyon sok dolgunk van, és úgy gondolom, hogy a szomszédos országból származó állampolgárként, amely a környezeti katasztrofák miatt igen sokat szenvedett, nem elégséges ez a válasz számunkra. Grazie, Jár. Köszönöm szépen, Jár úr. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Szeretném először is hangsúlyozni, Ich finde es ja erstmal gut, dass Szeretném hangsúlyozni tehát, hogy jónak tartom, hogy ezek a tényfeltáró látogatások mindig nagyon izgalmasak. És hát abból kell kiindulnunk, hogy a petíciós szakbizottságnak egyre többször lesz dolga ilyen problémákkal. Itt van tehát egy szövegtervezet. Egyébként Berlinnel kapcsolatosan a látogatók még csak meg sem tudtak állapodni egy tervezetben. Tehát Oken asszonynak mondom ezért, hogy nem volt igazságos, ahogyan Mátszónia asszonyt megtámadta. Mátszónia asszony egy javaslatot készített, és egy demokráciában ez, a, ez tárgyalási alapot ké, képez. Tudom, hogy mindig megtámadjuk, vagy hajlamosak vagyunk megtámadni azt, aki az első tervezetet leteszi az asztalra, de hát a berlini látogatás esetében sokkal rosszabb a helyzet. Minden esetre Augen asszony, ahogy gondolom, egy kicsit túl lőtt a célon. Valahol ugye el kell kezdeni a munkát, egy tervezetet előbb-utóbb el kell készíteni. Tehát előjáróban ennyit szerettem volna elmondani. A második dolog, amit említeni szeretnék, az a benyomásom, ugye mindeközben mindig a berlini látogatással is párhuzamot vonok, és arra is gondolok, elkerülhetetlen lesz, hogy szabályokat határozzunk meg. Ha tényfeltáró látogatásra indulunk, vannak résztvevők, vannak hivatalos résztvevők, vannak nem hivatalos résztvevők az érintett tagállamokból, és aztán elkészül egy jelentés. Én úgy látom, hogy a jelentés egyfajta alapot képez, amelyről szavazunk a szakbizottságban, és a jelentésben valóban csak az állhat benne, amiről, amire sor került, ami megtörtént. Ezt is be kell tartanunk. A delegáció, amely ott járt, megvizsgálta az ottani helyzetet, de hát az utólagos ötleteket már nem vehetjük bele a jelentésbe, nem mondhatjuk azt a jelentésben, hogy ezt és azt még el kellett volna végezni, meg kellett volna csinálni. És előfordul az, hogy nem mindenki ért egyet a szövegtervezettel, mindig lesznek olyanok, akik egyik-másik ponttal nem értenek egyet, de hát a többség dönt. Fontos, a koordinátorok ülésén talán fontos lenne foglalkozni azzal, hogy milyen szabályok mentén tudjuk az ilyen jellegű jelentéseket elkészíteni. A berlini jelentés kapcsán felmerült, hogy nem olyan egyszerű ez mindig, ezért kérném, hogy a koordinátorok az ülésükön döntsenek egy szabályrendszerről, hogy hogyan is bánjunk az ilyen látogatásokkal és jelentésekkel. És végül a szakbizottságnak nyilván döntenie kell, de hát valamilyen javaslat alapján jutunk döntésre végül, és ezért kérném, hogy a hírnököt ne akasszuk fel azonnal, csak azért, mert ő volt a hírnök. És mint ahogyan mondtam, úgy gondolom Románia esetében már előrébb tartunk, mint Berlin esetében. Itt legalább már van már egy tervezet valami, amihez, amivel hozzákezdhetünk a munkához, és én hálás vagyok azért, hogy valaki megtette ezt az első lépést. Köszönöm szépen, valaki szeretne még hozzászólni? Ebben az esetben. Természetesen lesz még további vita ebben a tárgyban. Egyelőre csak vélemény csere volt, hiszen a dokumentumnak még csak az első változata ö, ö, áll készen. Tehát ö, egyszerűen objektív van, szeretnénk, tettünk volna beszámolni az ülésekről. Én annak is örülnék, hogyha minél konstruktívabb és minél pozitívabb hangnemben tudnánk vitázni de Gönc asszonynak elmondanám, hogy nem próbáljuk meg egyelőre értékelni a kapott válaszokat és reakciókat. Ebben a dokumentumban ezt még nem tükröztetjük. Egyelőre csak a tényeket, a pro és kontra tényeket írtuk le objektív módon, tehát szubjektív értékelés még nincsen a szövegben. Úgyhogy megpróbáltam a különböző tárgyaló felekkel tárgyal felektől kapott információt leírni. Ennyi volt. Nyilván nem volt túl sok időnk sem arra, hogy ezt megtegyük. Egy kicsit sietősen kellett erre az alkalomra összeállítani az anyagot, annak érdekében, hogy eszmecserét tudjunk tartani és szorosan együttműködök majd a többi rész, Boszináró úrral, hogy a következő szintre el tudjunk jutni, hogy a metodológiát ki tudjuk dolgozni. És majd megállapodunk abban, hogy a következő változatot mikor fogjuk megvitatni. Ez a következő változat, ez egy kicsit tartalmasabb lesz már. Még a koordinátorok ülésével kapcsolatban szeretnék valamit megjegyezni. A missziónkkal kapcsolatos programokról kell beszélnünk. A program nem tartalmazza azt, hogy a petíciókat benyújtókkal is találkoznunk kellett volna. Azt hiszem, hogy volt olyan, aki tartott találkozókat, de a parlamenti képviselőknek lehetőséget kell adni arra, hogy az ottani a látogatásokkor meglátogatott ország parlamenti képviselőivel is találkozzanak, de ez külön szervezést igényel, és ez nem tartozik a formális szakbizottsági jelentéshez. Tehát a koordinátorok nem hagyták azt jóvá, hogy ilyen magánjellegű találkozók eredményét is belefoglalhassuk a jelentésbe, hiszen a koordinátorok nem vettek részt ezekben a jelentésekben, nem tudták jóvá hagyni azt. Tehát ne felejtsük el, hogy a koordinátoroknak jóvá kell hagyni a missziók programjait, ezért formális jelentésben nem tudjuk azt belefoglalni, amelyet, a, a, amit a koordinátorok jóváhagyása nélkül tartott magán ö, találkozókon ö, eredményként ö, megtudtunk. Ö, nagyon fontos, hogy az egyéni polgárok problémáival foglalkozzunk, próbáljuk azt megoldani, és ezért fontos az is, hogy találkozzunk velük, és meghallgassuk a véleményüket. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az egyéneket támogassuk, és ez az az értékes hozzájárulás, amelyet mi biztosítani tudunk annak érdekében, hogy az, az állampolgárok egyéni jogait ne sérüljenek. Természetesen mindenkinek eh, lehetősége van arra, hogy eh, a saját politikai érdeklődése, érdeke eh, nyomán találkozókat tartson, de ennek a szakbizottsági jelentésben nem lehet nyoma. Én minden tőlem telhetőt megteszek, annak érdekében, hogy az adott követelményeknek megfeleljünk. Voltak bírálatok, illet, engem is bírálatokkal illettek, de én mindenképpen megpróbálok mindig, minden alkalommal az, az adott keretek között leghelyesebben eljárni most berekeztem az ürést, és 17 óra 30-kor a koordinátorok ülésével folytatjuk a munkát, ha csak valaki nem kíván még, vagy, vagy esetleg tartsuk meg most a koordinátorok ülését, hogyha nem ellenzi senki? Jó, akkor tartsunk 5 perces szünetet, és utána folytatjuk a munkát.